Európában, amelyek az élelmiszer előírások jóváhagyását, egész állat és növényegészségügy témájában jóváhagyásra került anyagokat három hónapos határidővel rendelkezésre bocsátottak január 20-án lép ez a határidő ezekre vonatkozóan. Most pedig